Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames Hölgyeim és Uraim, nagyon örülünk annak, hogy ma itt a STOA nagy előadását megtarthatjuk. A webstreamingen követhetik eh, amit történik élőben az egész világon, mindenki nyomon követheti az eseményeket, és itt a parlamenti irodákban is vannak kollégák, akik közben még dolgoznak, és közben a képernyőn a konferenciát is nyomon követik. Nagy figyelem kíséri mindezt az egész világon. A kérdés az, hogy lehet-e előrelépni, és a nemzeti erőforrások fenntartható, keze, a nemzeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás a címe az előadásunknak. Örülök, hogy Jai Chichester, kedves kollégám, itt van, aki a szóáért felelős, és már át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, Paul, elnök úr. Nagy, nagyon örülök annak, hogy a parlament alelnökeként külön ezt tartozik a STOA is, a tudományos és e, technológiai opciók értékelése. Tehát nagyon örülök, hogy ilyen minőségemben megnyithatom ezt a konferenciát és rámutathatok arra, hogy a SZTOA a parlamentben nagyon fontos munkát végez, amit talán nem értékelnek eléggé érdeméhez képest ez a mai konferencia és az előadások remélhetőleg ezt egy kicsit helyre teszik, mert rendkívül fontos és rendkívül érdekes az a munka, amit folyik. Ma ugye a nemzeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodással foglalkozunk. Ez a téma rendkívül lényeges a világ számára, ahol élünk, és ez kapcsolódik több fontos projekthez, amelyeket a STOA végez, a vízgazdálkodás, mint természetes erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint hogy ez hogyan kapcsolódik a mezőgazdasághoz elmondhatjuk, hogy a víz és a mezőgazdaság, az az élelem és az ital a létfontosságú számunkra is, az egész gazdaság számára is. Ezért nagy örömmel üdvözlök itt mindenkit. Nagyon érdekes program vár ránk és még egyszer nagyon örülök, hogy útjára indíthatom ezt a konferenciát, és vissza is adom a szót kollégámnak, Paul Rübignek. Köszönöm szépen, Charles! nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van velünk Koi Omi, aki az STS Fórum alapítója. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament több képviselője, mint Campos kollega és Harbour képviselő is tagjai az STS Fórumnak. Ahogyan már többször korábban elmondtam, az STS ugyanaz a tudomány és a technológia számára, mint fontos pénzügyi fórumok a pénzügyek számára, az STS tagjai, más útvezető tudósok, és együtt megpróbálnak elemzéseket készíteni arról, hogy a technológia, a tudomány milyen hatással van a különböző területeken. Koi Omi képviselő volt, és pénzügyminiszter is, háromszor volt a kabinet tagja, államtudományi miniszter, azután technológiai politikáért felelős miniszter, és az gazdasági és tervezési miniszter is volt, vezető szakértő az MIT-ben is, ahol azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne új szakpolitikákat kidolgozni. Japán valóban megtanulta azt, hogy a világ számára mennyire fontos összehozni tudósokat, akik interdisziplináris egy kutatásaikat összeadva tesznek valamit a jövőnkért. Nagyon örülünk tehát Koi Ominak, és már is átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy meghívtak engem, hogy előadást tartjak az éves STOA konferencián. Nagy megsziceltetés számomra, tisztelt hallgatóság előtt szólni. A 2004-ben hoztuk létre az STS fórumot, ennek az alapvető koncepciója a következő. A tudományos technológia Eh, és a gazdasági növekedést támogató funkciójával foglalkozunk. A tudomány és a technológia új környezetvédelmi eh, szempontokat is behozott, mint eh, a az információkkal való a személyi adatok védelme, a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, ez új a tudomány és a technológia területén. A tudomány és a e, technológia árnyoldalait is láttuk azonban, és ez indítatott a fórum létrehozására, ahol nem csak tudósok e, vesznek részt, hanem e, politikusok, vállalkozók, kormányképviselők, kormánytisztviselők, ők valamennyien összejönnek és megvitatják, hogy a e, tudomány és a technológiai kérdéseire hogyan találnának együttesen megoldást, e, és e, ezt nem csak ráhagyva a tudósokra, mérnökökre. Kiotóban, Japánban hoztuk létre létre, tartottunk egy konferenciát, ami nagy siker volt, 800 résztvevője eh, volt, 9 Nobel-díjas, 11 technológiai fejős miniszter, és 39 eh, egyetemi professzor tanácskozott arról, hogy a tudományos technológia eh, programjait hogyan lehetne az emberiség jövőjének a jobbítására felhasználni. Nagyon sok téma szerepelt a programon, megfoglalkoztunk az energia és a környezet kérdésével, globális egészség, élelem és a lakosság, fenntarthatóság. A STOA elnöke Paul Rübig is részt vett ezen az éves fórumunkon, ő képviselte az Európai Parlamentet. Hölgyeim és Uraim, az emberiség számára a legsürgetőbb feladat azzal függ össze, hogy becslések szerint a világ népessége a mai 7 milliárdról több mint 9 milliárdra fog nőni 40 év múlva. A kalkulációink szerint, tehát az a prognózisunk, hogyha továbbra is ilyen ütemben növekszik a Föld népessége, akkor 500 év múlva lehet, hogy 35 milliárd lakosa lesz a Földnek. És nem biztos, hogy ez tényleg így lesz, de azt leszögezhetjük, hogy a népesség növekedés szétveszíti a, az erőforrás gazdálkodás kereteit, és nem teszi lehetővé a fenntarthatóságot. A népesség növekedéshez kapcsolódó legsúlyosabb kérdés az energetika, a környezetvédelem, az élelem és a víz területén található. A környezettel foglalkozom a legjobban, és a nemzeti erősokkal való fenntartható gazdálkodás életfontosságú, különösen az energia szempontjából. A Japánban kiadtuk az energia felhasználási jelentésünket. Ez a jelentés arra koncentrál, hogy a világon az energia felhasználás az olajekvivalenssel mérve 17 eh, milliárd tonna lesz 2035-ben, ma ez 11 milliárd tonna. Hát, ha jelenlegi gazdasági feltételek maradnak, akkor áll fenn ez a prognózis. Ez 1,7%-os eh, éves növekedést jelent. Ázsiában az energiafelhasználás 4 milliárd, a mai 4 milliárd tonnáról 8 milliárdra fog felmenni 2035-ig. 100 százalékban kifejezve, Ázsiában az energiafelhasználás 33 százalékról fel fog menni 43 százalékra az akkori teljes világfelhasználás arányáról beszélünk. A foszilis energia hordozók továbbra is az energiafelhasználás túlnyomó részét fogják adni. 77 százalékkal az olaj, a földgáz 23 százalék, és 21 százalék jut a szénre. A világ energia felhasználásának a 10 százalékát adja majd a nukleáris energia, 3%-at eh, a víz, és eh, 8%-ot a megújuló energiaforrások. Az energia iránti kereset nőni fog, és ezért világos, hogy 2035-ben a globális környezetet jelentős mértékben negatív hatások érik, és romlani fog a helyzet ha csak nem sikerül megtenni a következő lépést, és a széndiokszid eh, kibocsátás csökkentésében megegyezni. A kiotó jegyzőkönyv fenn kellene, hogy maradjon a meglévő formájában. De a jelenlegi helyzetet nézve a jegyzőkönyv csak a széndiokszid kibocsátások 30%-át eh, fedi le, és hogyha kiterjesztjük, meghosszabbítjuk a kiotó eh, jegyzőkönyvet, akkor ez nem fog változni. A kiotó utáni, posztkiotó jegyzőkönyv, a poszt kiotó keret, amelyekben az Egyesült Államok, Kína és India is részt vennének. Ezt, ezt a keretet létre kell hozni, tehát a kiotó utáni kereteket ha ez nem történik meg, akkor nincs megoldás a széndiokszid kibocsátás kezelésére. Az elmúlt néhány évben az STS fórum sokat tett azért, hogy egy hatékony globális keret létrejöjjön. Az emissziókereskedelem szerintem nem igazi megoldása a globális felmelegedés megakadályozására. Az kereskedelem középpontjában kvóták állnak, de nem lehet konkrét megoldásokat elérni a széndiokszid csökkentésére. Sőt, a kvóta allokációk, kiosztások, az ingyenes kvóták kiosztása torzulásokat eredményez, és a globális felmelegedés csak akkor lehet visszaszorítani, hogyha minden ország részt vesz az újonnan kialakítandó keretekben. Ezért mindegy, hogy ez mennyire nehéz nehéz elérni. Az összes ország részvétele szükséges, elengedhetetlen a Kyoto utáni új keretekben, hogyha valóban hatékonyan akarjuk megvédeni a környezetet. Tekintettel a foszilos energiákra túlsúlyára, tehát az olaj és a gáz túlsúlyára még 2035-ben is, a széndiokszid kibocsátás kérdése egyre súlyosabb problémával válik intézkedésekre van szükség, eh, hogy eh, csökkenthessük a lehető mértékben a foszilis energiahordozók felhasználását, és erre az energiával a takarékosság a legjobb megoldás. A változó gazdasági környezet eh, azért kényszerít minket, hogy hatékonyabban használjuk fel a foszilis energiákat. A mm, új földgáz mezők feltárása révén a földgáz elsődleges energiaforrásá válik, egyenlő lesz egyre a fontossága az olajéval. A leghatékonyabb módon kell azonban majd felhasználni ezt a két legfontosabb energiaforrást, az olajt és a földgázt. Az alternatív megújuló energiákról szólva a napenergia nagy figyelmet kap, a nap és a vízenergia e, valamilyen szerepet kapnak majd az energia mixben, és ezeket aktívan kell fejleszteni de a jövőben úgy tűnik, hogy nem lesznek ezek az energiaforrások igazából annyira jelentősek, hogy a felhasználás jelentős részét tennék ki. Az energiánti kereslet tovább fog növekedni, még 2035 után is, de a foszilis energiaforrások csökkenése, a növekedő árak és a környezetvédelmi problémák óhatatlanul fel fognak lépni. Ezért meg kell találni ennek a módját, hogy az energia iránti keresletet egyensúlyban hozzuk a a kínálat csökkenésével. Azt hiszem, hogy a nukleáris energia kérdését is újra kell gondolnunk a nukleáris energia el fog érni 10%-ot 2035-ben a világ energia felhasználásából, és ezt továbbra is kell, sőt a felhasználását 2035 után is tovább kell erősíteni a környezet óvása érdekében, és annak érdekében, hogy meg tudjunk, eleget tudjunk tenni az energiérénti nagy keresletnek. Az atomenergia felhasználása nőni fog a felzárkózó gazdaságban, Kínában, Indiában, Indiában, és rendkívül, ott rendkívül fontos, hogy a gazdasági fejlődésben szerepet kapjanak, mint amilyen fontos az atomenergia Franciaországban és Orosz, Oroszországban is. 29 milliárd tonnára fog nőni 2035-ben ez a felhasználás az energia megtakarítások révén. A nukleáris energia felhasználásának a növelése azt eredményezheti, hogy hát 2035-ben a széndiokszid emisszió ugyanaz lesz, ugyanakkor a mértékű lesz 29 milliárd tonna, mint napjainkban. Viszont 2035 után, tehát igazán hosszú távon az a véleményem, hogy a nukleáris energiára továbbra is szükség lesz, ha csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátást. Tehát az atomerőművek, az atomenergia továbbra is nagyon fontos opciók lesz, hogyha meg akarjuk védeni a környezetet, és az energia iránti keresetet ki akarjuk elégíteni. A cunami következtében a hatalmas katasztrófa, nukleáris katasztrófa Fukushima-ban azt eredményezte, hogy sok ezren életüket vesztették. Japán nagyon hálás a humanitárius segítségért, amit kapott a világ minden részéről a szörnyű katasztrófa után. A Fukushima atomerőműben bekövetkezett baleset március 11-én világosan illusztrálja, hogy a tudományi technológiának mik az előnye és mik az árny oldalai. sikerült lezárni a, a reaktort a baleset után, de utána jött a, teljesen váratlanul a, a cunami a földrengés után de még akkor is az emberek hősies munkával vég ellenőrzésük alatt tudták tartani a reaktort, és sugárzást senkinek nem okozta a halálát továbbra is a mű, az atomerőmű üzemeltetői nagy erőfeszítéseket tettek, segítséget kaptak külföldi országból, és idén év végére sikerült teljesen konszolidálni a helyzetet. De Japán a fukushimai balesetből nagyon sokat tanult. Rájöttünk arra, hogy erősebben kell védeni ez a tömörüvet a cunamival szemben. A tapasztalataink segítenek majd minket abban, hogy jobban, elővigyázatosabban bánjunk a nukleáris technológiával. És olyan biztonsági intézkedéseket hozunk együttműködő más országokkal, amik E, garantálják az atomerő biztonságát. A nemzetközi e, közösségnek együttesen olyan kell meghozni bizt, megfelelő biztonsági intézkedéseket, amelyek védelmet nyújtanak a nukleáris balesetek ellen. A nukleáris e, technológiát biztonsági elemeit erősíteni kell, és a e, nukleáris energia békés felhasználását kell biztosítani, megakadályozva a e, katonai célú felhasználás elterjedését e, atomerőművek új generációját fogják majd kidolgozni. De az SZSZ fórumon az, az is világosá vált, hogy az országok különböző utakat választanak a biztonságos energia célját követke, követve és a belátható közel jövőben az energia és a környezet kettősége határozza meg, hogy ki milyen arányban él, használ fel majd nukleáris energiát. 200 évvel ezelőtt senki sem képzelte, hogy az emberek eljutnak az űrbe, vagy az égboltra, de 100 évvel ezelőtt 1903-ban a Wright testvérek mindenkit megleptek azzal, hogy előállították, vagy létrehozták az első repülőgépet. Ma mindenki úgy hiszi, hogy biztonságos a, rep- a légi közlekedés. Remélem, hogy a nukleáris energiával is hasonló változás következik be, a biztonsági intézkedéseket hasonlóan tudjuk fejleszteni, és az emberek is máshogy vélekednek majd az atomenergia biztonságáról. Az atomfúzió 30-40 év múlva valószínűleg sokkal használtabb lesz, majd jobb, gyakrabban használtabb lesz majd. Vannak olyan japán parlamenti ö, frakciók, amelyek emellett kampányolnak az atomenergia felhasználás mellett. Aztán ott vannak ITER programok is, amelyek ezt helyezik előtérbe, és nagyon sok nemzetközi együttműködés is erre irányul. Az első fúziós az első fúziós demonstr most próba atom erőmű megépítésére lenne szükség, hiszen ez mindenképpen sokat segítene. Beszéltünk az élelmiszerbiztonságról, hogyha 35 milliárd ember él majd egyszer a Földön, akkor rendkívül fontos lesz az, hogy rendkívül fontos lesz az, hogy megvan -e a megfelelő mennyiségű élelmiszer és víz. Mindenképpen tehát az élelmiszerbiztonság kérdését is föl kell tárni. A víztisztítás illetve a szennyezett víz kérdésének megoldása nagyon fontos. A 20. századig az volt a kép, képzetünk, hogy végtelen erőforrások állnak rendelkezésünkre, de aztán rá kellett jönnünk az emberi tevékenység következtében, hogy nagyon is korlátozottak az erőforrások a környezetvédelem, a környezet, a víz, az energia, illetve az élelem igenis véges források, erőforrások, és nagyon fontos, hogy ezeket megfelelően használjuk fel. Az STS fórum komolyan foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével, csak úgy, mint az Európai Parlament. Reméljük, hogy a fenntartható kezelés, tehát a különböző természeti erőforrások, természet, fenntartható kezelésével és más kérdésekkel, amely mindannyiunk számára nagyon fontos. Ezekben a kérdésekben együtt működhetünk. Remélem, hogy a következő STS fórumon Kiotóban 2012. októberében hasznos eszmecserére kerül majd sor, és olyan kérdéseket tudunk megtárgyalni, amelyek nagyon fontosak az emberiség jövője szempontjából. Például az emberi erő, illetve a természeti erőforrások okos felhasználását, illetve az emberiség túlélésének különböző módozatait. Köszönöm szépen! Yes, thank you so much. Köszönöm szépen, Omi úr! Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mindenképpen vitát kell nyitni, hiszen nem egyértelmű, hogy pontosan mit jelent a természeti erőforrások fenntartható kezelése. Számos vélemény van erről, de hát demokráciában vagyunk, normális ez, hogy eltérő vélemények vannak. Az ember, sok ember összeül más háttérrel, és megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Nagy öröm számomra, hogy Tabajdi úr is helyet foglal itt köztünk, a délutáni üléstől fogja majd elnökölni és Györfi Miklóst és köszöntöm, hiszen ő készítette elő, elő ezt a mai konferenciát, és Teo Kapabrit ezt is, aki nagyon sokat segített a mai esemény megszervezésében. Most következik a vita. Ki szeretne elsőként kérdést föltenni Koyomi úrnak? tudjuk, hogy hatalmas tudományos tudással rendelkezik. Ha senki sem jelentkezik, akkor én teszek fel egy kérdést, mert ugye az elnök mindig készül. Ön szerint a következő STS fórumnak mi lesznek a fő napirendjű pontjai? Ön szerint a technológiának mi lesz a szerepe majd a természet erőforrások fenntartható kezelésében. Mi is Japán is keresi a különböző helyettesítő lehetőségeket, termékeket, alternatívákat. Ezért is hasznos lenne tudni azt, hogy merre felé fognak elindulni jövőre. De hogyha most még valakinek kérdése lenne, akkor kérem, hogy tegye fel. Vittoria Pródi a következő kérdés feltevője, ő az Európai Parlament tagja. Tessék, Vittoria. Uh, uh, uh, Egész röviden tenném fel a kérdésemet. Ha megnézzük a jelenlegi helyzetünket, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Bizottságnak van egy konkrét javaslata amely arra irányul, hogy 2050-re teljesen szénmentessé kell tenni a gazdaságot. Szerintem ez lehetséges. Radikális megoldás lenne ez, de megoldást jelentene a globális felmelegedés által okozott gondokra, és ez mindenképpen biztonságos megoldási lehetőség. Ön mit gondol erről, hogy vélekedik erről? Ön szerint ez csak álom, vagy valóban megvalósítható? Köszönöm. Egyéb kérdés? Kérem, hogy mutatkozzon be. Mikrofon nélküli hozzászólás nem halljuk. Kérem, hogy kapcsolja be a gombot, a mikrofont. I am, uh, my name is Christine Hattin. I'm... Christine Hattin vagyok ex-Marseille egyetem professzora vagyok. A kérdésem arra irányul, hogy hogyan változtatta meg a, változtatták meg Japánban a cunami után a különböző biztonsági intézkedéseket. Egyéb kérdések? Ha más nem kíván kérdezni, akkor megadom a lehetőséget Koji Ominak, hogy válaszoljon. Eh, Köszönöm szépen. Nos, nézzük a válaszokat. Nagyon sok olyan ország van, amely különböző helyettesítő anyagokat próbál kifejleszteni, például Japán lítium helyett szeretne kifejleszteni egy anyagot, egy litium helyettesítő anyagot, de nagyon fontos az is, hogy hogy a ö, kifogyóban lévő anyagok utánpótlását, biztonságos utánpótlását megoldjuk. Ami a szénmentes társadalmat illeti, ugye az Európai Unió ezt próbálja elérni 2000 30-ra, mondja hozzászóló. Nos, nagyra tartom ezt az elképzelést, ezt a reményt, hogy a szénmentes gazdaságot vagy társadalmat megteremtik. A kérdés csak az, hogy ez hogyan valósítható meg. Hogyha nem használunk atomenergiát. Atomenergia nélkül szerintem ez elképzelhetetlen. Tehát atomenergia és természetesen a biztonság mindenképpen előfeltétele ennek, tehát a jövőben mindenképpen jobban kell támaszkodni az atomenergiára, és nagyon fontos mindkét félnek az, hogy a biztonsági intézkedéseket komolyan vegye, hiszen a tudományos és technológiai élet egyik legfontosabb problémája az, hogy a biztonsági kérdéseket megoldja. Nézzük a cunami kérdését. tsunami. Hogyan lehet a cunami ellen védekezni? Egy magas falat kell fölhúzni? Nos, Japánban számos olyan atomreaktor van, amely elég veszélyes helyen áll, tehát cunami bármikor lesújthat rá, de nem valószínű, vagy nem volt valószínű a e, katasztrófa esetében, nem valószínűsítették, hogy ez be fog következni, nem gondolták, nem tervezték azt előre, vagy nem jelez, lehetett előre jelezni, hogy ilyen ö, e, nagyméretű cunami sújt le. és úgy gondolom, hogy az új intézkedéseket, amit a cunami hatására hoztunk meg, mindenképpen foganatosítani kell, és ez megoldja majd a helyzetet. The next year... Jövőre. Ugye ezt a kérdést is kaptam, hogy a jövő évi SZTS fórumnak mik lesznek a legfontosabb napirendi pontjai, témái. Nos, az energia és a környezet kapcsolatáról lesz szó, tehát gyakorlatilag a fenntarthatóság lesz a legfontosabb témánk az STS fórumon. Elképzelhető, hogy a fenntarthatóságot olyan szempontból fogjuk megvizsgálni, hogy a népesség növekedés, illetve az energiaforrások ritkává válása hogyan megoldható, és megpróbálunk nem csak 20-30-40 évre előre gondolkodni, hanem akár 100 évre is előre. Azt hiszem, hogy ennek a generációnak a kötele, kötelessége az, hogy hosszú távra előre tervezzen, és hogy úgy alakítsa át a gazdaságot, hogy megoldjuk a jövő generációk sorsát. Elnök, köszönöm szépen, megköszönöm a expozéját, a kérdésekre adott választokat. Nagyon örülök annak, hogy a következő hozzászólót köszönhetem, Martin Perryről van szó. A környezetvédelmi politikai központ professzora, illetve az Imperial College-nak is tagja, a Grantham Institute-nak nem kevésbé a Londoni Egyetemen tagja. Martin Perry következik. Köszönöm szépen, előbb. Slides to take you through a short story. Um, azt hiszem, hogy képeket is hoztam az előadásomhoz, és hogyha netán nem látnák, akkor a, akkor um, az interneten is megtekinthető ez az előadás. Egy üzenetet már most átadnék, ez pedig az, hogy szerintem a európai környezetvédelmi politikát mindenképpen meg kell változtatni, annak érdekében, hogy a természeti erőforrásokat fenntartható módon lehessen használni. Tehát meg kell változtatni ezt a környezetvédelmi politikát, és ezen belül a regionális támogatási politikát kell leginkább megváltoztatni. Erről fogok beszélni a elkövetkezendő negyed órában. Miklós, lehet, hogy egy kicsit hátra kell dőlnie, elnézést. Nézzük, hogy működik-e a dolog. Azt hiszem, hogy a kiindulási pont az mindenki számára elfogadható. Vannak persze szkeptikusok, de az IPPC 2007-ben kinyilatkoztatta azt, hogy a globális felmelegedés immáron megkérdőjelezhetetlen. Láthatjuk, hogy a légköri hőmérséklet emelkedik, 450 előtt kezdődtek, a, onnan vannak az első mérések. Láthatjuk, hogy a, a tengerszint is emelkedik, illetve kevesebb hó hull télen. Itt röviden összefoglalom, hogy mik ennek a klímaváltozásnak a hatásai a Európai Unióban. Nem fogom ezeket felolvasni, de lényeg az, hogy várhatóan ö, emelkedik a hőmérséklet, gyakrabbak lesznek a forró nyarak, a déli részeken sokkal szárazabbak lesznek délen, illetve a téli hónapok pedig sokkal csapadékosabbak éjszakon. Tehát száraz lesz a dél, illetve az északi hónapokban vagy a téli hónapokban pedig éjszakon több lesz a csapadék. Tehát ez, ez, ezekre a lehetőségekre kell, vagy ezekkel a lehetőségekkel kell számolni, és ez azt gondolom, hogy megváltoztatják a jelenlegi európai földrajzi viszonyok, viszonyokat, és elképzelhető, hogy ahogy az, ahogy az idő előre haladtával még nagyobb változásokat tapasztalunk majd. Még van néhány képem, amelyek ezt a hipotézist támasztják alá. Ez elég részletes kép itt a következő ábra. A weboldalon egyébként még több információ van erről, hogy mennyi csapadék esik majd nyáron, a 2020-as, 50-es, 80-es években. Például a 2020-as évekre 10%-kal kevesebb lesz a nyári a csapadék, és ahogy az idő előrehaladtával láthatjuk, hogy akár 70-80%-kal is csökkenhet a nyári csapadék mennyiséget mennyiség a jelenlegi adatokhoz képest. A következő képen a forró napok térképe látható, tehát a 30 fokot meghaladó hőmérsékletet, hőmérsékletű napokat láthatjuk. Láthatjuk, hogy többféle szint is van. Láthatjuk azt is, hogy Spanyolországban a 100 vagy 200 forró nap mennyisége akár meg is duplázódhat. Elég meggyőzőek ezek az ábrák. Most kombináljuk a két dolgot, a csapadék, illetve a hőmérséklet ábráját kombináljuk. Ez, ebből az következik, hogy sokkal nagyobb lesz a párolgás mennyisége, és azt, azt láthatjuk, hogy Dél-Európában sokkal szárazabb lesz a szárazabb lesz az éghajlat, és Észak-Európában pedig sokkal több lesz a csapadék, hát pont az ellenkezőre lenne ugye szükség. Mit jelent ez a víz elérhetőségének szempontjából? Próbálom egyszerűen elmondani, nos ez azt jelenti, hogy északon sok plusz víz lesz, tehát sok lesz az árvíz, illetve Dél-Európában pedig nehezen lesz hozzáférhető a víz, pedig már ott, ott már most is gondot jelent a szárasság. A hegyes területeken több víz fog lefolyni a hegyoldalokon, és arról még nem is beszéltem, hogy a csapadéknak az intenzitása meg fog majd nőni. a me, ugyanannyi megadott csapadék mennyiség kevesebb nap alatt fog a föld felszínére jutni, tehát nagyon nehéz lesz majd megoldani azt, hogy a, ez a nagyobb mennyiségű, kevesebb idő alatt leesett csapadék hogyan hagyja el a hegyek lejtőit. Nos, mit jelent mindez? Egész Európában kevesebb lesz a nyáron a csapadék, ez azt jelenti, hogy sokszor lesz vízhiány, azt jelenti, hogy a különböző mezőgazdasági hozamok csökkennek, és a hűtés, eh, például a különböző eh, reaktorokban nehezebben lesz elérhető. Például már ezen a nyáron is a Dunával kapcsolatban megfigyelhettük azt, hogy az átlagot, átlagon aluli volt a a Duna vízállása, a magyar kolléga is ezt igazolhatja, hogy nagyon alacsony volt a Dunán a vízállás. Nos, ez is következménye a globális felmelegedésnek. Ausztriával kapcsolatban nem tudom, hogy mi a helyzet, de azt tudom, hogy Franciaországban az atomreaktoroknak a a hűlése sokkal, sokkal lassabb, úgyhogy sokkal lassabban jutnak el odáig, hogy a fölhasznált vizet a környezet hőmérsékletére lehűtsék. Beszéltünk arról, hogy északon megnő majd a téli csapadék mennyiség. Nos, pont az ellenkezőjét szeretnénk ennek elérni. Mindez nem csak víz szempontból, víz politikai szempontból fontos, hanem élelmiszerbiztonság szempontból is. Ez a térkép azt mutatja, hogy különböző mezőgazdasági terményeket hol lehet termeszteni Európában, ugye? Kérdés az, hogy milyen, milyen, mennyi, milyen hőmérsékletre van szüksége például a a kukoricának mondjuk, illetve milyen csapadék mennyiségre. Láthatjuk, hogy ezen a 15 évvel ezelőtt elkészült térképen egyre északabbra tevődik az a zóna, ahol meg lehet, műteni, meg lehet művelni a különböző terményeket. Elképzelhető az például, hogy Észak-Franciaországban, vagy Angliában a napraforgót lehet termeszteni, ez régebben elképzelhetetlen volt. Itt egy 12 évvel ezelőtti ábrát láthatunk, ez arról szól, hogy a különböző termények esetében, tehát kukorica, napraforgó, illetve szójabab esetében, hogyan tolódik éjszakra megművelhető területek képe. Láthatják, hogy a 2050-es időszakra sokkal éjszakabbra tolódik majd ez a rész. A különböző regionális támogató politikák abból indultak ki, hogy milyen meteorológiai vagy éghajlati feltételekkel rendelkezik, ez, rendelkezik egy-egy régiónos, ennek kell megváltoznia, hiszen megváltoztak ezek az alapvető éghajlati körülmények is. És azt gondolom, hogy ezzel megváltozik majd például az északi területen gazdálkodó eh, mezőgazdászoknak a megélhetési feltételrendszere is hogyha ezen túllépünk ezen, hogy milyen növényt hol lehet majd termeszteni, akkor meg kell azt is, hogy mennyi lesz a hozam azokon a területeken, ahol lehet majd bizonyos növényeket termeszteni. Látjuk egyébként az Európai Bizottság munkáiból is, hogy a 80-as években, tehát 70 év múlva nagyjából azt mondhatjuk, persze ahol kékkel látjuk, ott a modellek eltérő eredményeket hoztak. Minden növény termeszhetősége javulni fog délen és csökken, északon, és csökkenni fog a déli országokban. A lassú változások mellett az elmúlt évtizedek tapasztalatai Eh, is sok mindent elárultak. Az egyik eh, a párizsi mm, hő hullám volt, ami egyébként Brüsszelt is érintette, eh, rendkívül melegek voltak a nappalok, és különösen az éjszakák, és Közép- és Kelet-Európában is ezek olyan következményekkel jártak, amiket itt láttunk, kiszáradt majdnem a Duna, rengeteg volt a bozótűz Horvátországban, Egyesült Királyságban súlyosan akadályozta mindez a vasúti közlekedést. Az EU mezőgazdaságára ez egy lidérsz nyomásszerű hatást gyakorolt, öt országot sújtott legjobban a hozam csökkenés, és akár 60 százalékot is elért a hozam csökkenés. Tehát nagyon súlyos hatása volt ennek a hő hullámnak Európá, az több európai országokra, az észak-keleti országokban akár 40-60 százalékos volt a vesztesség. Megnézzük hogy eh, hogyan alakult a hőmérséklet. Fölül azt látjuk, hogy eh, száz évben általában hogyan változott a hőmérséklet. 864 eh, és 2002, illetve 2003-ban, 2003-ig. Megpróbáltuk a változásokat szimulálni, ezt láthatják középen. Az utolsó száz év éghajlatváltozását elég jól tudtok szimulálni, és ennek alapján próbáltuk prognózist készíteni a következő 30 évre vonatkozóan. A 22 Celsius fok lesz a közép hőmérséklet érték nagyjából egyelő eloszlás lesz. Hogyha ez így lesz igaz, akkor a 2003-ban bekövetkezett szörnyű éghajlat be fog következni két évente. De nem ez az igazi érv. Az igazi érv az, hogy hogyan kell alkalmazkodnunk az éghajlatváltozáshoz, és az EU politikának ezt hogyan kell megtennie az EU politikája jobban kell, hogy figyelembe vegye azt, hogy milyen gyorsan zajlanak le ezek a változások. Tudjuk, hogy lehet alkalmazkodni. Nézzünk egy dél-kelet-angliai tájat, én is mit élek, látjuk, hogy hogyan fog megváltozni itt a burgonya helyett, majd napraforgót fognak termeszteni 2050-ben, és lehet, hogy az energia központú politikának köszönhetően majd inkább bio növényeket fognak termeszteni, ahol most legelők vannak tulajdonképpen nem emiatt aggódunk, hanem meg kell néznünk, hogy milyen hatása lesz ennek a föld felhasználására, turizmusra, és még sok más területre is megindul a verseny a vízért például, hogyha a napraforgó termesztés rának át, ennek nagyobb a vízigénye. Emellett ki kell tekintenünk viszonylag kis kontinens határain túlra is, hiszen itt nem csak az eső és a nap befolyásol minket, hanem az is, hogy hogyan változik majd a hőmérséklet Európán kívül, hiszen egyre inkább globalizáltak a piacok. Ezért hasznos, hogyha a brüsszeli politika csinálók is elgondolkoznak azon, hogy milyeknek lesznek a közvetlen hatások a technológiára, a gazdaságra, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni kell, és erőteljesebb lesz az éghajlatváltozás, mint eh, ahogy eddig gondolták. Most nézzük meg, hogy a kék és a sárga hogyan eh, kiugrik, hogyan elkülönül. A, ez egy IPCC 2007-es eh, diagram amiben összehasonlítottuk a már igazolt, validi, validált 30 modellt, és a modellek két harmada egyetért abban, hogy ilyen eh, színváltozások eh, lesznek. Ha megnézzük ezt az ábrát, láthatjuk, hogy globálisan is eh, igaz lesz az, hogy melegebb, szárazabb lesz az ég alatt délen, és csapadékosabb hideg lesz az északi országokban. A világ nagyon fontos részein csökkenni fog a víz, a rendelkezésre álló vízmennyiség, és ebből fontos konklúziókat kell levonnunk. Nézzük meg például Nyugat-Ausztráliát a világ eh, gabona termelésének 15%-a esik, e, esik ide, vagy nézzük meg a középnyugatot Amerikában, Kansas, Nebraska nyugati részét, eh, több modell szerint is itt jelentős mértékben csökkenni fog a csapadék ahol korábban nagyon jelentős volt a eh, kukoricatermesztés hogyha most a globális kontextusban gondolkozunk, akkor látjuk, hogy ahol jelenleg még elég eső esik, a mezőgazdaság számára elég e, eső, e, ez hogy fog változni alul? Alul egy prognózist szemléltettünk, ahol a barnát látják, hogy csökkenni fog az eső, és ott megszűnik a mezőgazdasági termelés, a zöld területre tevődik át. Észak, vagy Európában a különböző prognózisokban eltérő, hogy mekkora a barna, illetve a zöld hely. Vannak olyan modellek, ahol a nagyobb zöld területet látunk Észak-Európában. A következtetés az lehet, hogy valószínűleg, ezt nagyon több kutatócsoport eredményei alátámasztják, jelentős mért mértékben visszaszorul majd a gabonatermesztés jelenlegi fontos gabona termesztő országban, és Európának kell ezt kompenzálni azzal, hogy az északi régiókban nagyobb támogatást adunk majd a bizonyos gabona hogy globálisan biztosítani lehessen az élelmiszer ellátást a világon és a politikusoknak, tehát európaiaknak is globális kontextusba kell gondolkodni. Az IPCC-től származik ez a diagram is, de ez ne zavarja önöket. Hogyha ugye már most fél, fél fokosabb a, növe, a hőmérséklet növekedés, hogyha ez egy, kettő, három vagy négy lesz a jelenlegihez képes, vagy a fölé megy, akkor látszik, hogy mit, hogyan tudunk alkalmazkodni. Durbanben erről tárgyalnak, 100 milliárdot szánunk az alkalmazkodásra, még a kankuni megállapodás nem konkretizálja hogyan, de van egy munkahipotézis, hogy mennyi pénzre van szükség az alkalmazkodáshoz a parti védelmet, persze ott is lehet két-három méter magas falakat építeni, ennek de sokkal nehezebb az egészség, illetve az élelmiszer rendszereket megvédeni, mert ezek biológiai rendszerek. Persze lehet a vizet is terelgetni ide-oda, de különböző alkalmazkodási szintekre a Világbank számításokat végzett, és egy 50 milliárdos cél tűzött ki, tehát ennyi pénzre lesz szükség az alkalmazkodáshoz. Sok munka vár tehát ránk. Ez nagyjából jelzi azt, hogy ha a Dörbenben sikerül megállapodni, nem úgy tűnik egyébként, hogy ez sikerülni fog, le, valószínűleg még több évre lesz szükség ehhez. Hogyha három fokos lesz a hőmérséklet növekedés, akkor hosszabb időre lesz szükség az alkalmazkodáshoz hogyha száz százalékban minden tervet megvalósítanának, ugye ez még el se kezdődött, de tegyük fel, hogy ez megtörténik, akkor ez lesz az eredmény. Abban a pillanatban, hogy a tárgyalások itt a jelenlegi ígéretektől ugye elmozdulnak a balra, ahol a piros vonalat látjuk, akkor ez, erre, ezzel kell foglalkoznunk az európai politikusoknak, amit itt pirossal jeleztünk. Hát alkalmazkodjunk, amihez tudunk az egész világon is, és Európában is. Ezt én első feladatnak neveztem, de ne feledkezzünk meg arról, ami ne, ennél nehezebb. Nem tudom, hogy valaki komolyan kidolgozott-e bármit is, hogy ezt a második kihívást hogyan tudjuk megoldani. Eh, majd talán az ENSZ konferencián történik erre is kísérlet. Tehát összefoglalva, eh, éjszakon melegebb lesz, eh, délen szárazabb, és több lesz a rendkívül forró nap, vagy akár évszak. Ez az éjszak számára kedvezőbb lesz, a dél számára kedvezőtlenebb tehát egy elmozdulás lesz, északról délre való elmozdulás és éppen ezért arra lesz szükség, hogy ezt ellensúlyozzunk azzal, hogy a támogatásokat nem északra, hanem a déli országokra koncentráljuk, ahol nagyobb szükség lesz az alkalmazkodásra, tehát ezzel kell kompenzálni azt, hogy a, az éghajlathoz kötődő erőforrások eltolódnak délről északra, azért az északnak több támogatást kell adni a délnek. A klímaváltozást pedig az összes EU szakpolitikai területbe bele kell építeni. Ez kezdődik a vízirányelvel és az elsivatagosodást megadályozó politikákkal, de a regionális támogatási politikákban is az éghajlatváltozás kell, hogy a központi kérdés legyen. És végül globális kontextusban természetesen egyrészt lesznek előnyök átlagosan az éghajlatváltozásnak köszönhetően északon, vagy lehet, hogy ez lehetőséget kínál Európának arra, hogy a világ élelmiszer termelésében nagyobb szerepet játszon, de sokkal fontosabb az emberiséget igazán érintő kérdés. Az az az, hogy hogyan tudja Európa növelni az élelmiszer termelését, a környezeti állapot rontása nélkül, hogy jobban hozzájáruljon az egész világ élelmiszerellátásának a biztosításához. Ennél messzebb nem tudok menni, az ENSZ is esetleg egyfajta ernyőt hozhatna létre. Az UNEP már kezdett is egy ilyen kezdeményezést, megpróbál nemzetközi iránymutatásokat kidolgozni, és itt be is fejezném, hogyha ideig van, akkor ezt megnézhetik alaposabban, és köszönöm elnök úr, hogy szólhattam a konferencián. Yes, uh, thank you. Köszönöm szépen valóban a tudományban erre van szükség, mindig előre kell tekintenünk, senkinek nincs kristálygömb a kezében, nem tudja megjósolni, hogy tényleg mi fog történni, de nagyon fontos, hogy mindig előre tekintsünk, megnézzük, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni, hogyan tudjuk enyhíteni az éghajlatváltozás negatív hatásait. Ki kell dolgoznunk a megfelelő politikákat. Most jelenleg zajlanak a viták a 2020-ig az európai közös agrárpolitikáról, és nagyon fontos a tudósok érveit meghallgatni, hiszen eh, nem csak európai szinten kell politikákat kidolgozunk, hanem az egész világ számára. Ez egy globális kérdés. Buszken urat üdvözlöm, a STOA-nak korábbi elnöke, tudományért és kutatásért feje, felelős biztos is volt korábban. Üdvözlöm, nagyon örülök, hogy itt van ismét a STOA panelben. És most rátérünk a kérdésekre, válaszokra. Az első kérdést kérem tegye fel, talán mutatkozom be, ugye meg honnan jön, és egy percben próbálja meg a kérdést összefoglalni. Igen, megpróbálok rövid lenni. Köszönöm az előadónak, nagyon információ gazdag volt az előadás, és amit mindenképpen megjegyeztem az előadásból, és nagyon ellent, hogy cáfolja meg, amit mondok, hogyha nem ugyanígy gondolja, vagy ha nem ért egyet velem. Tehát Európának egyre nagyobb erkölcsi és politikai felelősséget kell felvállalnia a globális élelmiszer biztonságért az éghajlatváltozás kontextusában. És ebben az összefüggésben kérném a tisztelt, kérdezem a tisztelt professzor úrtól, mondjon nekünk egy ötletet. Mit tenne bele az új agrárpolitikába, amiről jelenleg folyik a vita az EU-ban, amivel serkenteni lehetne azt, hogy a mezőgazdaság új technológiákat alkalmazzon, és növelni lehessen a termelést, az élelmiszertermelést Európában hogyan tudnánk olyan technológiát alkalmazni, ami megoldást jelentene a termelés növeléséhez. Talán a nevét Alexander Márkis vagyok, egy agytrösznél dolgozom. Köszönöm. További kérdések, nevét és hogy honnan jött, kérem, mondja el. Tony Allen vagyok, a London University, London Egyetemről. Martin az víz vagy az energia miatt kell jobban aggódnunk, tehát melyik erőforrás miatt kell legjobban aggódnunk. Pródi képviselő, Európai Parlament. Igen. A tengerszint milyen szerepet fog játszani? abból a szempontból, hogy mennyi lesz a mezőgazdasági termelé célokra felhasználható földterület. Nem látok több kérdést, de igen, itt még parancsoljon. Simon Bouchets környezetvédelmi eh, Scrutiny Committee-nél dolgozom Észak-Angliában, nagyon sok volt a szárazság a közelmúltban, és a kérdésem az, ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan lehet eh, víz, megfelelő vízgazdálkodást folytatni, hogyha sok eső esik eh, télen, akkor esetleg infra, megfelelő infrastruktúrával, víztárolókkal lehet segíteni a száraz időszakokon? További kérdések? Üdvözlöm Önöket! Rosa Forcesnek hívnak, az ENSZ Nemzetközi Katasztrófelhárítási Intézeténél dolgozom. Köszönöm az érdekes előadást. Két felvetésem lenne. Talán még tennék egy megjegyzést Perry úr előadásához is, hogy lehet alkalmazkodnunk az éghajlatváltozáshoz. Az ENSZ nemzetközi katasztrófa elhárítási stratégiája a kockázatok csökkentésére alapul, és ide kapcsolódik a kérdésem. Az SZSZ Fórum és a STOA hogyan építi be a tevékenységébe a katasztrófa káros hatásainak a csökkentését, például olyan módon, hogy korai riasztórendszereket alakít ki. Köszönöm. Következő, még nem utolsó kérdés. Köszönöm, elnök úr. Energia vagy víz hangzott el a kérdés, de szerintem ez ugyanaz a ugyanazt jelenti, egy integrált megközelítésre van szükség, ez a kihívás, és erre nem készített fel minket az oktatási rendszerünk. Egy jó életminőséget célzó projekten dolgozom, és a kutatásaink eredménye hatására az egész projektet fel kellett bontanunk különböző részekre, csak így tudtunk különböző eh, kihívásokra válaszolni és ez ellentétben van azzal, amit a, az EU akar, itt a fragmentálást akarják, a szétaprózódást akarnak megszünt, akarják megszüntetni, és inkább mindent integrálni akarnak a kutatásban. Köszönöm, akkor a válaszok. Azt hiszem, vagy megpróbálom kicsit összekombinálni a válaszokat. Nézzük az egységes fellépést, illetve a kap kérdését. Hogyha a gondolatmenetet követem, akkor azt mondhatnám, hogy mindenképpen a kutatást kell támogatni, mégpedig számos területen, tehát horizontális módon, annak érdekében, hogy az Európai Unió északi részének mezőgazdasági potenciáját tudjuk növelni. Ez nem csak azt jelenti, hogy a mezőgazdasági hozamot növeljük, hanem ennek a ezzel kapcsolatos menedzsmentet is jelentheti ez, akár a génmódosított növényeket is. Tehát a kérdés az, hogy az északi területeken hogy lehet úgy a mezőgazdaságot előtérbe helyezni, hogy ez nem jelent gondot a környezetvédelem, a vízháztartás, stb. számára? Még egy kérdés, energia, illetve víz. Hát szerintem a kettő dolog nem mond ellent egymásnak. És úgy vélem, hogy az energiapolitika szükséges eszköze annak, hogy a klímaváltozást megfékezzük, de ez önmagában nem elegendő. az elmúlt 15 év tárgyalásai azt mutatják, hogy mindenképpen alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz, hiszen ezt nem lehet csak úgy eltüntetni. Az, a kormányaink korábban nem enged, engedélyezték azt, hogy az adaptáció szó, tehát az alkalmazkodást használjuk, de most már ez megváltozott, úgyhogy némi előrelépést látok, azt hiszem hatékonyabban tudunk majd működni. Hatékonyabb, hatékonyságra van szükség az energia felhasználása, és hogyha nem, akkor ez a vízháztartásnak is rosszat tesz. Nézzük a tengerszint emelkedését. Általánosságban az Európai Unióban vagy Európában nem lesznek olyan regionális, tehát általánosságban Európában ezt nem gondolt, de van, lesznek olyan régiók, amelyekre gondot jelent, ezek pedig olyan régiók lennének, amelyek egyébként mezőgazdasági termelésre is alkalmasak lennének. Itt Hollandiára gondolok, illetve dél Kelet-Angliára. És itt nem csak azt jelenti, hogy bizonyos területek víz alá kerülnek, hanem arról is, hogy a talaj sótartalma megnő. Következő kérdés. Vízháztartás kezelése. Úgy gondolom, hogy a víz árazása, illetve a víz szükséglet kezelése a kiindulási alap. Kötelezzük arra, vagy vegyük rá arra az embereket, a gazdálkodókat, hogy hatékonyabban használják fel a vizet. Másik kérdés, hogy a, mm, a stoát, illetve a, a különböző természeti katasztrófákra való felkészülést hogyan lehet összekombinálni, azt hiszem erre másnak kéne válaszolni. Elnök, köszönöm szépen. Később még milyen vitát fogunk erről folytatni, de most azonnal megadom a szót Tomás Grédelnek, Yale Egyetem professzoráról van szó, a fémek jövőjéről fogunk hallani egy előadást. Thank you, Chairman. And uh, if we can go to the slides, please. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor kezdjük is rögtön az előadást, nézzük a diákat, képeket. My, my time here. Nos, két nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Az egyik arról szól, hogy a modern élet a fémeknek köszönhetően lehetséges egyáltalán. A második dolog, a fémek a fémek jövőbeli hozzáférhetősége kérdéses. Most pedig nézzük lépésről lépésre, hogy hogyan jutottam ide. Először is nézzük a múltat. Ez az ábra azt mutatja, hogy az elmúlt 150 évben hogyan használtuk fel a fémeket. Láthatjuk az évszámokat a, a alsó koordinátán. Hát úgy látom, hogy a kurzort nem tudom használni, úgyhogy majd beszélek róla. Tehát láthatjuk a függőleges koordinátán, hogy milyen mennyiségben használtuk fel a fémeket. És láthatjuk azt is, hogy hihetetlenül gyorsan megnőtt a, gyakorlatilag az összes fém felhasználásának aránya az elmúlt 150 évben. Második ábra. Elmúlt 150 évről van szó itt is. függőleges koordinátán azt láthatjuk, hogy milyen százalékú, milyen, mekkora az ért tartalma a különböző ásványoknak. Láthatjuk például, hogy a hogy a 19. század végén 8-10 százalékos érszartalomról beszéltünk, most pedig már 1-2 százalékos érszartalma van az ásványoknak, ez azt jelenti, hogy rosszabb minőségűek ezek, a, ezek az ásványok, tehát tovább tart a, a ugyanannak a, a fém mennyiségnek a kinyerése, illetve hát az ár is megnő. De ez még nem minden. A fémek ugyanis nem izoláltan helyezkednek el, hanem különböző csoportokban, csoportosulásokban. A kék karikák ezen az ábrán azt mutatják, hogy melyek a anyafémek, itt van például a nikkel, a réz, a cink, és a, körülötte a különböző sárga elemek, olyan elemek, amelyek ezen anyafémek körül helyezkednek el. Kobalt, indium, nagyon sok olyan fém van itt, vagy fémes anyag, amiről, aminek a nevét nem is ismerjük, de ezek ugyanakkor a modern technológia elengedhetetlen elemei. Egy példával szeretnék most élni az elektronikai ipar példájával. Az 1980-as években a komputerek csipjét 11 különböző elemből állították elő, készítették, ez átható itt a periódusos rendszeren. Tíz évvel később a chip gyártók még négyféle elemet használtak fel, és tíz évvel ezután láthatjuk, hogy összesen körülbelül 60-65 fémfélét, fém elemet használtak fel a csipek gyártásához. Gyakorlatilag mindent felhasználnak a periódusos rendszerben, ami nem oldható, vagy nem radioaktív anyag. Tehát mindent felhasználnak magyarán a csípek gyártásához. Of information. Tehát több fémet használunk fel, rosszabb minőségű fémek vannak már csak, amelyek elérhetők, és ebből kell a modern technológiát működtetnünk. Az elmúlt néhány évben ezért számos kutatócsoport elkezdte azt vizsgálni, hogy mely fémek mi a fémek jövője, melyek azok, amik legkevésbé elérhetőek, miből van a legkevesebb tartalék, mi a helyzet a fémekkel? tehát. Van hét különböző elemzés eredménye, az egyik az Európai Bizottság eredménye, vagy kutatása, amit egy évvel ezelőtt készítettek el. Az Arzira hívnál fel a figyelmet, AS-ra vegye Ez csak egyetlen csoport vizsgálta. Delirium, a TE, ezt gyakorlatilag mindegyik elemzőcsoport vizsgálta, és azt gondolták, hogy ezzel semmi gond nem lesz, kivéve az egyik, egyetlen, egyik csoportot, amely szerint ez is, ez is problematikus lesz. Hát ilyen eredményekből nem igazán lehet kiindulni, valamit meg se vizsgáltak, valamivel kapcsolatban ellen vélemény, ellentétes vélemény született, ebből nem lehet kiindulni. Így aztán a jélen úgy döntöttünk néhány évvel ezelőtt, hogy saját vizsgálatot fogunk kezdeményezni egy Egyesült Államokbeli tudományos alap finanszírozásával, illetve más szervezetek finanszírozásával. Kiindulási alapunk, vagy kiinduló pontunk az USA kutatási alapjának adatai voltak. Ők azt mondják, hogy mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy mekkora kockázat annak, hogy megszűnik egy, egy fém az utánpótlása, tehát hogy alacsony a magas a kockázat, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy a ö, fém elérhetőségének csökkenése esetén mindez mekkora hatással jár. Itt is van egy magas-alacsony tengely. Láthatják ezt a karikát, a veszélyes övezetet, ez azt jelenti, hogy ö, nagy eséllyel nem elérhető egy fém, és ennek hatása lesz. Egy kritikusági mátrixot mátrixból indultunk tehát ki, és azt vizsgáltuk meg, hogy a különböző elemeket, anyagokat hogyan lehet megjeleníteni itt ezen az ábrán. Tehát egy módszertant kellett kidolgoznunk, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy mely fém helyzetek kritikus, úgymond. Ez nem könnyű feladat. Nagyon fontos, hogy milyen kérdéseket teszünk fel magunknak, milyen adatokat használunk. A különböző mutatókat hogyan összesítjük, hogyan alakítunk ki egységes képet. Végül két évbe tellett, míg ezt a módszertant kidolgoztuk. Most nyáron jutottunk a munka végére. Egy óráig is eltarthatna, ami eltartana, míg az összes részletét elmondanám, de most összefoglalom. Nézzük a horizontális koordinátát, tehát az ellátási kockázata. Négy elemre osztottuk ezt a kérdést, geológiai, technológiai, illetve gazdasági megfontolások, ez az első elem, tehát milyen fémek elérhetők és megközelíthetők ezek. A második ilyen tengely vagy elem különböző szociális, illetve szabályzási megfontolások, vannak-e szociális, vagy szabály, szintű kihívások, a harmadik fontos komponens pedig az úgynevezett geopolitikai megfontolások voltak. Például különböző politikai instabilitást jellemzi -e azt a területet, ahol fellelhető egy-egy fém. Ezután megnéztük, hogy ezt a három elemet vagy tényezőt hogyan lehet mérni. Mindegyik esetében kidolgoztunk két mutatót, ezt nem fogom részletesen elmondani, de jobb oldalon olvashatják itt az ábrán. Egyetlen ilyen mutatót emelnék ki, hogy érzékeljék mégis miről van szó. Ez az úgynevezett politikai instabilitási mutató, tehát mint a geopolitikai tengerről van szó, az Economist lap dolgozta ezt ki, és látható, hogy milyen elemei vannak ennek, például mekkora korrupció egy országban, milyen kormánya van, mennyire stabil a lakosság, stb. stb. Az ábra jobb, jobb oldalán láthatják, hogy melyen, mely országokban magas a politikai instabilitás aránya, ez a piros, illetve narancsárga országok, hát Afrikában a legnagyobb a gond. Minden egyes fémre eh, eh, ki kell dolgozni ezeket a mutatókat, és eh, minden egyes fém esetében meg kell nézni a politikai instabilitást, minden egyes faktorát, meg kell nézni azt, hogy egy-egy országból az adott fém bányászatát milyen mértékben űzik, tehát egy fé, adott fém milyen százalékban származik egy-egy országban, és így lehet kiszámítani, hogy egy fém helyzete mennyire kritikus. Mi nem a politikai instabilitással foglalkozunk, más szakértők foglalkoznak ezzel. Egy olyan szakértői csoportról van szó, amely rendszeresen frissíti a különböző adatokat, és az összes tényezővel, mutatóval ugyanígy járunk el. Geo, geopolitikai szakértők, gazdasági szakértők munkájára vagyunk utalva, velük együtt tudjuk csak megalkotni ezt a, ezt a képet. A függőleges, a függőleges tengelyel kapcsolatban, tehát a, fém elérhetőségének, felelhetőségének a kockázata. Nos, itt attól függ minden, hogy ki teszi fel a kérdéseket. Nézzük például a réz vezetékeket. Nos, a réz rendkívül fontos. A platina kevésbé. Ugyanakkor, ha az ember ékszerész, akkor fordított helyzet áll, áll elő, tehát minden ország máshogy áll erre a kérdéshez. Tehát üzleti szinten ez az elemzésünk, azt kell megvizsgálni, hogy mennyire fontos egy adott fém egy bizonyos szervezet, egy vállalat szempontjából. Például van-e hatással arra, hogy milyen tevékenységet végez mondjuk egy vállalat, van-e helyettesítő anyaga, fel lehet-e azt használni, hogyha egy tevékenységet a helyettesítő anyaggal végzünk el, akkor ennek a környezetre milyen hatással, hatása lesz. Az innovációval hogy áll mindez kapcsolatban? Van-e egy adott országnak vagy vállalatnak arra lehetősége, hogy innovációval megoldja a problémát? Van erre potenciálja? és minden egyes jellemvonás vagy tényezőt ugye ki kell külön értékelni itt is. Ugye a filmek jövőjével kapcsolatban mindig el kell mondani azt, hogy itt különböző környezeti megfontolások is vannak, hiszen vannak mérgező anyagok, vannak olyan anyagok, amelyiknek konkrét hatása vannak globális felmelegedésre, nagyon nehéz volt ezeket a dolgokat is megjeleníteni ezen a két tengelyen, ezért egy harmadik tengelyt hoztunk létre, egy környezeti tengelyt, és imáron nem síkban, hanem térben lehet ezt a diagramot így vizsgálni. Ez a módszertan úgy gondolom, hogy teljes mértékben átlátható, minden részlet bárki számára elérhető, mindegyiket meg lehet indokolni. Úgy gondoljuk tehát, hogy ennek a, ennek a rendszernek, vagy ennek az elemzésnek minden részét vállalni tudjuk, és ugyanakkor ez egy rendkívül rugalmas elemzés, mindenki alkalmazhatja ezt saját magásra, függetlenül, hogy itt egy országról van szó, egy kormányról, egy vállalatról. Mindegy. Ezt a munkát idén nyáron zártuk le. Most rátértünk projektünk második fázisére. Ennek értelmében ezt a módszertant fogjuk felhasználni, és különböző fémeket, félnek a kritikusságát fogjuk felmérni, az, és említettem, hogy például a rézzel, az arzénnel, a szeléniummal, az ezüsttel, a telériummal és a, az aranyjal fogunk foglalkozni. Munkánk utolsó fá, az utolsó fázisba érkezett, és nem sokára meg is jelennek majd az eredmények valószínűleg jövő év elején. Az el, elsődleges, vagy az ö, első eredményeket most megosztanám önökkel világszinten úgy elmondanám, hogy a horizontális tengely a supply risk, illetve a függőleges tengely pedig az elérhetőségi, elérhetőségi tengely, és mélységben pedig a környezetvédelmi tengelyt láthatjuk. Kis felhővel jeleztük a fémek helyzetét, azért, mert kicsit bizonytalanak vagyunk értékelésünk kell kapcsolatban, ott van a politikai instabilitás, a különböző geológiai problémák, a különböző helyettesítő anyagok esetében van bizony, némi bizonytalanság. Az úgynevezett Monte Carlo kalkulációs módszerrel dolgoztunk. Minden egyes fémet ezer különböző ponttal jelöltünk, és ezeknek a középpontját jelöltük meg. Nézzük. Bal oldalon a barna felhő, a réz. A réz esetében láthatjuk, hogy a mind a, hogy két tengen is alacsony kockázatot jelent, de a vulnerabilitás esetében nagyon magas helyezést ért el. tehát a fém, ennek a fémnek a hiánya komoly gondokat okozna. Aztán az arany szín, az, az aranyat jelzi, az aranyat, fémet, és azért van inkább jobb oldalon, mert a környezeti hatása elég magas, ez azért, nem azért van, mert ez nem azért van, mert mérgező lenne, hanem azért, mert nagyon nagy energiabefektetés kell ahhoz, hogy kinyerjük. Aztán az aztán a zöld szín az arzént jelöli, környezeti kockázata nagyon magas, a supply risk is elég magas, hiszen az arzén nagyon sokszor melléktermék, nem egy túlságosan nem lehet biztosra menni az arzén kinyerésekor, hogy nem lehet tudni, hogy mennyire elérhető, hiszen általában egy anya fém körül csoportosul. Kitaláltunk egy céget, a Solar Power-t, amelyet három fém érdekel. A felső a lila, a tellérium. Nagyon fontos ennek a vállalatnak, a különböző napelemeknek, Láthatjuk tehát, hogy ez eltér az előző ábrától, minden attól függ, hogy kiteszi fel a kérdést. Munkánk következő fázisa, harmadik fázis. Feltérképezzük a jövőt, megpróbáljuk elképzelni, hogy mi lesz 2050-ben. Ezen, ezen ábra azt mutatná, hogy hogyan változik majd egy fém kri- helyzetének kritikussága a jelentől 2050-ig. Erről most nem tudok beszélni. Nézzük, milyen következtetés vonhatunk le. Jelenleg nem túlságosan jól értékelték ki a különböző filmek elérhetőségét a jövőben. A különböző elemzéseknek más és más a következtetése mi, próbált, mi ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy egy másik módszert alkalmaztunk, és 2012-ben fognak megjelenni az eredményeink. Nem tudjuk előrejelezni jelenleg, hogy mely fémből fogunk leghamarabb kifolyni. Fontos-e az a technológia szempontjából, hogy ezt megtudjuk? Igen. A fémek vajon legjobb barátaink -e? Kérem erre, ma önök válaszoljanak. Köszönöm szépen. Yes, thank you so much. Uh, wonderful approach. Uh, a lot of new... Köszönöm szépen, nagyon sok új gondolat hangzott el. Fantasztikus volt látni azt, hogy különböző kérdéseket, eltérő módszertani klaszterekkel tudunk megközelíteni. Most rátérünk a vitára. Vittorio Prodi, európai parlamenti képviselő, kap természetesen először szót, és utána a válaszokat rögtön meghallgatjuk. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az instabilitás eh, alakul ki egyik országban eh, a fém kiaknázhatóságával kapcsolatban, akkor ez megkérdőjelezi azt is, hogy eh, milyen kölcsönös függőségek alakulnak ki. És ez azt is jelenti, hogy meg kell változtatnunk, mégpedig drámai módon azt, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez az erőforrásokhoz. És felvetődhet az a kérdés is, hogy hogyan érjük ezt, azt el, hogy minden fémmel foglalkozzunk, és ne fogjanak el a fémek, esetleg a recycling segíthet, a visszanyerés, újrafelhasználás. Következő a hölgy. Brigitta Hollenzen vagyok a CUL-től. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadást. Mennyire foglalkoztak a recyclinggal, illetve a fémek újrahasznosításával? Ezt mennyire vették figyelembe a modelljeiknél? Köszönöm. Következő kérdés. Köszönöm. A Joint Nature Conservation Committee-nél dolgozom. Az előadásában a politikai kockázatokat felvázoló térképen azt mondta, hogy korreláció van az ellátási kockázat, illetve az Afrikában vörössel jelölt instabil országok között. Ez egy erős korreláció, vagy esetleg vannak új ellátási források, amelyek csökkenthetik a kockázatot abból a szempontból, hogy ugye közel a múltban, amíg a gyarmatosítás korában könnyebb voltán kiaknázni az ásvány meg az országok kincseit. Köszönöm. További kérdések? Talán egy kicsit oldalról közelítem a kérdést, Simon Constance vagyok. Melyek azok a gazdasági mozgató rugók, amelyek például a abban is mutatkoznak, hogy a szervezet bűnözés egyre többet investál a drága fémekbe, és még akár a részzel is foglalkoznak. Köszönöm. Akkor eljutottunk az utolsó fordulóhoz. Minden előadunk három percet kap, és biztos remek válaszokat fogunk kapni hogy az instabilitás ok vagy okozat-e, ezt az erőforrás görbé megpróbáltam szemléltetni. Azt hiszem, mind a kettő lehet. És ez attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Ausztrália, Kanada nagyon stabil országok, és egyúttal ásványokban gazdagok is. De azt hiszem, azzal is foglalkoznunk kell, hogy néhány leghasznosabb, legfontosabb fémünk nem a leginstabilabb országokból van, kerül kitermelésre, vannak amelyek igen, és ezek jelentenek kockázatot. Egyetlen egy régió sem önellátó az ásványok tekintetében, és amíg az elektronika ilyen rengeteg fémet, nyersanyagot használ fel. Ugye Afrikában sincs minden, Ázsiában sem, Kanadában sem áll rendelkezésre, nem bányászható minden. Ezért kereskedelemre szükség van, és védeni kell az összes nyersanyagforrást hogy hogyan tudjuk nyomon követni, hogy mi történik a e, fémekkel. Nos, e, amikor felhasználjuk a fémeket, rendszerint nem külön-külön használjuk fel, hanem egymással kombinálva és figyelni kell, hogy például az kompjúteripar, illetve az autóipar mennyit, miből mennyit használ fel. Nem vagyunk jók a nyomon követésben, és itt kicsit jobban kellene foglalkoznunk az adatok elemzésével, hiszen nem túl jó az információ, ami jelenleg rendelkezésre áll. Hogy mennyire foglalkoztunk a recyclinggal a módszertanunk kialakításakor, nos, amikor arról beszéltem, hogy a nyersanyagok mennyire állnak rendelkezésre, elsősorban a geológiai szempontokat vizsgáltuk, de vizsgáltuk a visszanyerés, a recycling útján kinyert fémeket is, ezt is figyelembe vettük az ellátásnál. A legtöbb elemnél azért ezeknek az aránya nagyon-nagyon csekély, viszonylag csekély. Következő az instabil országokat ki tudjuk-e kerülni úgy, hogy máshonnan szerezzük be a nyersanyagokat. Nos, az eltérő persze a stabilabb régiókat megpróbálhatjuk jobban kihasználni. De hát vannak olyan fémek, amely bányászható mennyiségben csak két, három, négy országban fordulnak elő, és lehet, hogy ezek pont kevésbé stabil országok, vagy nem annyira stabilak, mint mi szeretnénk. Tehát itt nem lehet általánosítani. Vannak bizonyos nyersanyagok, amelyeket viszonylag instabil országban lehet csak kinyerni. Tehát a geológia és adottság a természet meghatározó. A szervezet bűnözés, hogy ez problémát jelente már a rézek, és így mondom a kábelek szempontjából. Minden kétséget kizáróan igen. A szervezett A szervezett bűnözés egyre inkább ráugrott a fémekre, és minél inkább több, minél nagyobb mennyiségben használ fel valamelyik technológia, fémeket, annál inkább fennáll a veszély annak, hogy a szervezet bűnözés számára az érdekesebbé válik. Itt azt hiszem, hogy egy egész komoly társadalmi problémával is szembesülünk. Köszönöm. Koi Omi a következő. Az STS fórumon továbbra is foglalkozni fogunk az energia, illetve a környezet problémájával, a nukleáris biztonság és a fejlődés problémájával. Ezek kulcsfontosságú kérdések lesznek az emberiség egész jövője szempontjából is. És amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, azt hiszem, hogy az ok és az okozat közötti összefüggés nagyon fontos. tudományosan kell hozzáállnunk a kérdésekhez, és nem annyira érzelmileg amikor elgondolkozunk, hogy milyen intézkedésekre van szükség, például a tekintettel a balesetekre. Az, ha földrengésekre gondolunk, ugye sikerült minden érintettnek lezárni a, a, a reaktort, de 30-40 perccel a földrengés után nagyon vállatlan magasságú hullámok formájában jelent meg a cunami, és ez ö, rombolta le a biztonsági vagy vész berendezéseket, teljesen tönkretette azokat. És ez volt az oka annak, amiért nagyon súlyosak voltak a következmények az atomerőműben. Meg kell oldanunk tehát ezt a problémát, jobb a biztonsági problémát. A cunami a legsúlyosabb fenyegetés, és ezt kell hosszú távon is megoldanunk valahogy. Természetesen szigorítani kell, vagy erősíteni kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel fel tudunk lépni a földrengéssel szemben is. De azért eddig, napjainkig tulajdonképpen beváltak eh, az eddig alkalmazott rendszerek vagy biztonsági intézkedések. Ezek nagyon sikeresen lezárták a, a, az erőművet a földrengéskor, de utána jött a cunami és a cunami okozta igazából a katasztrófát. Ezért a jövőben olyan a cunami elleni intézkedésekre kell koncentrálnunk, és konzultálnunk kell a világ minden részében élő szakértőkkel, hogy egy új módon biztonságosabbá tegyük az atomerőműveinket hogy magasabb szintű biztonságot tudjunk garantálni. És így tudjuk majd ellátni a továbbra is az embereket az atom eh, erőműben termelt eh, energiával. Ez nagyon fontos az emberiség egész jövője szempontjából is. És együtt kell működnünk a világ minden olyan szervezetével, az IAEA-val, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel és másokkal is, hogy ilyen módon tudjuk biztonságosabbá tenni a mi berendezéseinket is, hogy ezeket biztonságosabban tudjuk működtetni. Szükségünk van az mindenkinek a segítségére, támogatására. És természetesen továbbra is folytatni kell a konzultációkat, mert ezek a kérdések rendkívül fontosak az emberiség egész jövője szempontjából, az energiaellátás, a biztonság, tehát az energiaellátás biztonsága a kulcskérdés. Köszönöm szépen! Ezen a hétvégén Szaudarábiában, Riadban jártam, és ott egy nagy vita folyt a régióból származó energiáról. 16 új atomerőművet terveznek építeni Szaudarábiában, és heves viták folynak arról, hogy az urán problémát hogy oldják meg, hogy esetleg az atomerőmű építésekor atombombát is építhetnek. Ugye Izraelnek van atombombája, és az egész régióban vita folyik arról, hogy mi lesz a nukleáris jövője ennek a régiónak. Amit ön elmondott, az abból a szempontból is rendkívül fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hogyan tudja, tud mindent transzparenssé tenni. És a terrorista merényletek elleni biztonságról is gondolkoznunk kell, nem csak a technikai biztonságról, az egész világon olyan jogszabályokra van szükség, amelyeknek a segítségével a minimális szinten lehet csökkenteni a kockázatot. Tehát köszönöm, hogy elmondta, hogy minden szervezettel együtt akarnak működni. Talán az ENSZ szintjén lehetne megfelelő szinten lefolytatni ezt a számunkra, valamelyikünk számára nagyon fontos vitát. Végül, de nem utolsó sorban, Martin Perry is szintén három percet kap. Elnök úr, mivel nagyon kevés az időnk, inkább azt mondanám, hogy én most nem is szólnék hozzá ehhez. Köszönöm, hogy elmond, megtartottam az előadásomat, és köszönöm a hozzáfűzött észrevételeket. Nagyon köszönöm. Így könnyebben be tudjuk tartani a szűkös időkeretet. Háromkor találkozunk itt ismét. Tabajdi úr lesz majd ennek a résznek a levezető elnöke, hiszen ahogy tudják, más programok is zajlanak, úgyhogy megosztjuk a feladatokat, hogy végül is minden rendbe menjen. Este hétkor is ismét itt találkozunk, lesz egy kis fogadás, és este nyolckor a fenntartható energia díj átadására kerül sor, megnézzük, hogy kik a világon a vezetők a fenntartható energia területén. Tehát egész nap tele vagyunk programokkal, most jó étvágyat, és akkor három órakor találkozunk itt ismét. Köszönöm.